lábbal tiparják az alapvető emberi normákat, és amelyek az utóbbi években ilyen katasztrófákhoz vezettek. Köszönöm szépen. Mielőtt tovább lépünk a vitában, szeretnék üdvözölni egy delegációt itt a galérián. A mexikói parlament delegációja van a körünkben. A külügyi bizottság és Gabriela Cuevas úr a vezetőjük. Ők részt vettek itt velünk a külügyi bizottságunkkal egy egyeztetésen, és most pedig a plenáris vitát hallgatják. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és üdvözöljük Önöket. Mexikó fontos partnere az Európai Uniónak, és fontos, hogy kapcsolatainkat elmélyítsük és jobbá tegyük. Most akkor tovább lépünk. Keller asszony kap a zöldektől másfél percben szót. Egymás után újra meg újra foglalkoznunk kell a bangladesi munkavállalók helyzetével, ahol többségében európai cégek dolgoztatnak. Ez egy iszonyú katasztrófa volt, de máshol is történnek ilyenek, és ez azt mutatja, hogy valami nem jó a globális rendszerben, nem fenntartható ez a fajta termelési lánc. Ezt eddig is tudtuk, nem új dolog ez, de eddig csak beszéltünk róla, és nem tettünk semmit. A bangladesi kormánynak is nyilván megvan a felelőssége a saját munkavállalói helyzetének javítására. A minimálbér megemelése nem elegendő, ki is kéne azt fizetni, a szakszervezeteket pedig nem szabad nyomás alá helyezni, és a bírósághoz való fordulás jogát is garantálni kell a munkavállalóknak. Ez mind-mind nem érvényesül. Mi pedig európaiak, európai cégek mit tehetnénk? végre vállaljuk a saját felelősségünket. A civil szervezetek által és egyes cégek által aláírt kezdeményezés jó és fontos lépés, de eleve kimaradtak ebből bizonyos európai cégek. Miért? És aztán nem elég nyilatkoztatni valamit, végre is kell azt hajtani. Például az ingyenes orvosi ellátáshoz való hozzáférést egyes ilyen területeken a cégeknek kell biztosítani a saját dolgozóiknak. Egyes cégek, akik benne vannak a Fair Trade egyezményben, beengedik az ellenőrzéseket magukhoz. Ez jó. Rá lehet-e valahogy kényszeríteni az európai cégeket arra, hogy aláírják ezt az egyezményt és részt vegyenek benne? Ehhez a bizottságnak kell lépnie, a vállalati társadalmi felelősség kérdését a bizottságnak kell ö, hangsúlyoznia, és ha kell kikényszerítenie, nem csak önkéntes vállalások formájában megajánlani, hanem a fenntartható fejlődés, mint horizontális stratégia jegyében érvényesíteni azt. Átlátható kereskedelmi tárgyalásokra lenne szükség, és az európai kereskedelmi politikában érvényesíteni kéne a munkavállalók jogait sokkal komolyabban, mint azt eddig tettük. Köszönöm szépen! Most Lejerik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyiunkat megrázott ezen 1100, főleg női dolgozó halála. És ez egy olyan, mint egy katonai temető. Gyakorlatilag háború zajlik, mert kereskedelmi háború áldozatai ezek az emberek Tönkre tesszük egyfelől Európában a textilgyártók életét, ugyanakkor Banglades és egyéb országbeli rabszolgákkal dolgoztatunk, akik napi 10-15 órát dolgoznak, 30 euróért havonta. És ezt elítélni nem elegendő. Ehhez az európai kereskedelmi politikának biztos úr önnek valamit lépni kell. Nem lehet hátat fordítani annak, hogy a multinacionális cégek az szuperprofitjaik érdekében embereket áldoznak föl, és nagyon sok európai kereskedő, kereskedő is a szőnyeg alá sepri ezt a problémát. Új típusú együttműködésre lenne szükség, például a vízum újra bevezetésére adott esetben, és a munkabérek komoly és hosszú távú növelésére olyan helyeken, mint Banglades. És persze az ottani szakszervezeti védelem megerősítésére. Ezt ki kell csikarni. Elnök. Köszönöm szépen, Köztinger asszony, azok két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A szörnyű események híre Bangladesból természetesen riasztó. Az, hogy több mint 1100-an hunytak el, nem csak az érintett családok, hanem egész Banglades számára tragédia. Ezért aztán, azért kellett annyi embernek meghalni, mert a gyári intézkedéseket nem tartották be, ez egyszerűen arról szól, hogy már a létező szabályokat nem alkalmazták megfelelően. Körülbelül 40 nemzetközi cég most nagyon fontos lépést döntött el, és civil szervezetekkel és szakszervezetekkel az a céljuk, hogy a biztonsági standardokat javítsák. Ez egy fontos és helyes lépés, mert az Európai Unió és a társaságai nem csak munkahelyeket teremtenek, és így a gazdaságot fellendítek, hanem ugyanakkor az EU-s alapértékeket is kell, hogy közvetítsék a normák betartása, a környezetvédelem tiszteletben tartása, munkakörülmények betartása alapvető követelmény. Európában a kereskedelmi partnereket is rá kell venni, hogy betartsák a normákat, ez azonban felelősség az EU számára is. Banglades az ILO konvenciót alá kellene, hogy írja, de mindenkinek hozzá kell járulni ehhez, azoknak is, akik fogyasztják a termékeket, hiszen ők szabják meg egy harmadik ország munkakörülményeit, ők dönthetik el, hogy rábólintanak vagy sem. Ehhez azonban tájékoztatni kell a fogyasztókat. Lehetőség kell, hogy nyíljon arra, hogy az ember felismerje, hogy bizonyos termék, amit megvásárolnak, megfelel-e az előállítás az ILO normáknak. Most a 40 textil cégnek a társulása lehetővé teszi ezt. Le, el lehetne já, látni ezeket a termékeket egy jelöléssel, ami a biztonságos munkakörülményeket garantálná. Ez rész lehetne az egyezménynek. Vállaljuk a felelősséget. Köszönöm szépen! Köztinger asszony elfogad egy kék kártyát? Elfogad egy kék kártyát? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjön asszony. A következő lenne a kérdésem. Ezt még nem említettük ebben a vitában. A bangladesi stratégia az katasztrofális, több mint ezren életüket vesztették. Ez skandalum, de gyakran megtörténik, hogy eltelik néhány hét és hónap, és az emberek elfelejtik ezt. Én olyan intézkedéseket szeretném, amelyek visszafordíthatatlanná teszik a javulási folyamatot. Szingapur, Korea, más dél kelet-ázsiai országokra is vonatkozik el, ahol még az alapvető fizikai biztonsági intézkedéseket sem teszik meg, nem hogy a szociális feltételek nem felelnek meg. A mi eszközünk, amivel rögtön üthetnénk, a, az, hogy a multinacionális konfekció cégekre, akik Európában működnek, komoly szankciókat vetnénk ki rájuk, annak érdekében, hogy megakadályozok ezt, hogy a jövőben ez előforduljon megint. Támogatná -e ilyen intézkedéseket? Úgy gondolom, hogy a kérdés ahhoz csatlakozik, amit egy órája vitatunk itt a mai napon. Természetesen javítani kell az intézkedéseket, de mint már elhangzott, a bangladesi balesetek és a Kambodzsát is említhetnénk, ezek nem azért történtek, mert a jogalap hiányzott volna, hogy a rendelkezések nem léteztek volna, hanem arról van szó, hogy nem tartották be a jogot, és ez a jog ez adott országban érvényes, ezért lehet nyomást gyakorolni, és kell is nyomást gyakorolni, és hát az előttem szólók is elmondták többen, hogy nem csak az olcsó termelők vagy az olcsó láncok azok, akik így gyártatnak, hanem arról van szó bizony márkás nagy cégek is ott gyártatnak, és azt gondolom igenis nyomást kell gyakorolnunk, erre van lehetőségünk. Meg is fogjuk tenni szerintem. Köszönöm szépen, Moreira úr, másfél percben. Elnök asszony, biztos úr. Néhány hónappal ezelőtt, mint már mondtuk, történt ez a bangladesi tragédia, de más súlyos katasztrófák is történtek már ebben az országban korábban. Több mint ezer munkavállaló halt meg a balesetben, el kell, hogy mondjam, hogy számos olyan gyár van egyébként, amely hasonló helyzetben van. Üdvözlöm a bangladesi kormány eddigi intézkedéseit, és van olyan megállapodás is, vagy olyan önkéntes vállalás, amit aláírtak európai vállalatok is részben, mi szerint az 5000 bangladesi gyárban megfelelő biztonsági intézkedésekre van szükség de természetesen ezeket át is kell ültetni a gyakorlatba nem elég szavakban hangsúlyozni ezt, tehát a terveket meg kell valósítani, és a vállalatoknak tudomásul kell venniük, hogy van egy szociális felelősségük. Az EU nem teheti lehetővé, hogy garantálja az általános preferenciákat Bangladesnak vagy más országoknak. Egyébként ez azt is jelenti, hogy bizonyos országokat hátrányos helyzetbe hozunk, tehát ez a preferenciák rendszere, ez nagyon komoly előnyökkel jár, és ezzel élnek vissza az európai vállalatok időnként, visszaélnek a rettenetes munkakörülményekkel, továbbra is lesznek katasztrófák, és ugyanígy importáljuk majd a ruházatot, amin a munkavállalók vérfoltja lesz. Köszönjük szépen! Most megadom Dei asszonynak egy percben a szót. Kedves kollégák, több mint ezeren haltak meg ebben a balesetben, iszonyú ez a statisztika. Itt lenne az ideje annak, hogy a munkaügyi szervezet és az európai világ közvéleménye eh, odafigyeljen ezekre az emberekre. De más számokat is idézhetnék. Európában eh, márkától függetlenül a ruhat cikkek ára nő. A multi cégek haszna tehát egyre nagyobb, és ez emberi drámákkal fizettetődik meg. Egyes cégek most aláírtak egy megállapodást, amely talán javítja majd valamelyest a helyzetet, de ez nem elegendő. Európai jogalkotásra is szükség van ahhoz, hogy azok a márkák, amelyek ilyen körülmények között dolgoztatnak, és alvállalkozóik büntetést kapjanak, és más országokban is iszonyú körülmények között zajlik a munka, nem csak Bangladesben. Itt a szakszervezeteknek fontos szerepe van, a helyi szakszervezeteknek, sajnos ezek munkáját korlátozzák. És a cégek társadalmi felelőssége mellett ott van a környezeti felelősségük is, amelyről nem is nagyon beszélünk, ma még nem volt eddig erről szó az európai modell nem jó. Nem szabad, hogy több ö, ember áldozatává váljon ennek a rendszernek a világban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Májer úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tőkés országokban a tőke elszabadult, 50%-os a kockázatvállalás a 100%-os profitért, és nem tekintjük még bűncselekménynek azt, hogy itt emberi életek is kioltódnak az extra profit hajszolásában. Ez egy európai probléma, ez az európai tőkés rendszer, korrupt, inhumánus rendszer problémája, az adóparadicsomok és a rossz szabályozásból fakad. Ebben a mai, mostani Európai Uniá, Unióban a liberálisok persze félnek ehhez hozzányúlni, mert a gazdagok ebből a tőke hozadékból osztalékból élnek, és nem érdekli őket, hogy itt emberi életek vesznek el. A tőke ilyen, bármi áron végrehajtja azt, amit akar. Szaifi asszony kap két percben szót. Köszönöm szépen. Ahogy több kolléga is, először is eh, szeretném együttérzésemről biztosítani az áldozatok családjait Rana a prazai épülettel történt baleset kapcsán, de Kambodzsában is volt már azóta két baleset is. Januárban is elmondtam, ezt meg szeretném ismételni, hogy a multinacionális cégeknek itt az ideje, hogy végre kive, vállalják a felelősségüket. A 21. balesetben részes cégek némelyike most aláírt egy megállapodást, de ez túl kevés, túl kevés, mert a, a projekt már évekkel ezelőtt tavaly kezdődött, és mégis ezreknek kellett meghalni azóta is. A bangladesi cégeknél vezetőként dolgozók elleni eljárás nem elegendő. Mi tehát a megoldás. Úgy gondolom, hogy akik ö, itt temetetnek, azoknak társadalmi felelősségüket jogi értelemben is vállalniuk kellene. Elfogadhatatlan, hogy azok a cégek, akik most verik a mellüket, hogy aláértek egy ilyen megalapodást, közben ugyanúgy nyomást gyakorolnak alvállalkozóikra, akik képtelenek normális körülményeket biztosítani így. Tehát nem elegendő az erkölcsi nyilatkozat, végre kell hajtani a dolgokat, magasabb sebességbe kell kapcsolatni, és rá kell kényszeríteni a cégeket arra, hogy ígéreteiket betartsák. Dögük úr említette, hogy esetleg fel ö, oldják majd a Bangladessel szembeni kereskedelmi kedvezményeket. Ez nagyon igazságtalan lenne, nem hiszem, hogy ez a jó megoldás. Ne felejtsük el, hogy egyrészt ez nem csökkenteni a Bangladesből beáramló áruk tömegét, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nemrégiben szüntettük meg ezeket a korlátozásokat Pakisztánnal szemben, és éppen ma szavaztunk arról, hogy Burmával ö, szemben is ezt tesszük majd. Ön szerint biztos úgy igazságos lenne, hogy a természeti katasztrófáktól szenvedő Banglades most még azzal is stigmatizáljuk, hogy további kereskedelmi korlátozásokat vezetünk be vele szemben? Ez a jó megoldás? Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Régner kolléga. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. A textilüzemnek, a gyárnak az összeomlása Dakarban csak egy példája annak, hogy rendszeresen megsértik a biztonsági és munkaelőírásokat a gyárokban üzemekben. Néhány hónappal ezelőtt ebben a házban volt egy hasonló tragédiánk Bangladesben, erről szó esett itt. Banglades nagyon fontos textil és ruha beszállító, olcsó ruhákat állítanak elő, alacsony bérekkel, és elfogadhatatlan mértékben kizsákmányolják a munkavállalókat. Olyan beszállítói láncolatokra van szükségünk, amelyek ellehetetlenítik azt, hogy a multinacionális cégek kizsákmányolják ezeket az embereket. A beszállítói láncolatokban, az üzemekben független ellenőrzésre és megfelelő munkakörülményekre, de mindennek előtt szabad, független szakszervezetekre, akik a munkahelyük jogait érvényesíteni tudják. Még egyszer hangsúlyoznám. Ez a ház, ebben a házban már egyszer elmondtam azt, hogy az EU-s nagykövetségek, például Bangladesben, vegyük fel velük a kapcsolatot, ha van EU-s cégek ellen panasz. Biztos úr, ön látja a hozzászólásokból itt ma a házban, hogy támogatjuk az ön szavait, kérem, ezt ennek megfelelően adja tovább a nagy koncerneknek, akik felelősséget kell, hogy vállaljanak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Régner asszony, Ferejra úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A bangladesi tragédia rámutat egy olyan problémára, amit már régen ismerünk, embertelen munkakörülmények, hatalmas szegénység a beszállítói láncolatokban, több mint ezer élet veszett el a kapitalizmus oltárán most. A ter- bangladesi ruhatermékek 90%-a Európába, Amerikába és Kanadába kerül. Dakka ezekre a gyárakra épül, ahol 30 euróért havonta dolgoznak a szerencsétlen emberek elviselhetetlen munkakörülmények között. Több mint 100 ezer ilyen üzem van Dakkában. Mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy megbüntessék azokat a cégeket, akik profitot generálnak az ilyen üzemekből? Köszönöm. Köszönöm szépen, Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök úr. A, egy taxtilgyár összeomlásának rettenetes körülményei voltak Dakarban, több mint 1100 halott, több mint 2500 sérült elvezetett egy vitához, ami abszolút esedékes. Az első fontos intézkedéseket már bevezették, néhány kolléga felhívta a figyelmet, sikerült aláíratni 40 nemzetközi kereskedelmi cégnek és szakszervezetnek és civil szervezetnek egy megállapodást. Ezzel több, több ezer céget érintünk, tehát aki nem teljesíti a kötelezettségeket, az a neveket közé kell tenni. Több mint 4 millió ember dolgozik Bangladesben, a textiliparban. Ki kell hozni őket a rosszul fizetett munkahelyekről, ki kell fizetni, vezetni őket onnan, ahol rettenetes munkakörülmények vannak, és rosszak az előre. Csak az európai vállalatoknak megvan a felelősségük abban, hogy Dél-Ázsiában is minimális sztendereket bevezessenek, tűzvédelem, szellőztetés, nagyobb munkahelyek, és természetesen ide tartozik a stabil épület is. A hatóságokról is beszélni kell, kicsit is ismerem ezt a, az országot. Alelnök vagyok Jean Lambert vezetése alatt a dél-ázsiai delegációban igenis építési engedélyeket csak megfelelő vizsgálat után kell kiadni, vagy szabad kiadni, és ellenőrizni is kell, és fel kell lépni a korrupcióval szemben. Az ILO egyezményről is beszéltek már a kollégák, ez szóról szóra át kell ültetni ezt a gyakorlatba. Kedves kollégák, mi hozzá tudunk járulni ehhez, hogyha megfelelő nyomást gyakorlunk. Természetesen a magasabb szociális standardek, a biztonsági normák és a környezeti előírások pénzbe kerülnek. Ezt szem előtt kell tartanunk, amikor vásárolni megyünk. Itt, amikor a vásárlási magatartásról van szó, a tisztességes vásárlásról, hogy humanizáljuk a munkavilágát, konkrét szolidaritásról van szükség, ami láthatóvá válik. Köszönöm szépen. David Martin. Köszönöm szépen a bizottságnak, köszönetet mondok te Huchtúrnak, hogy ilyen felelősséget vállal a tragédiáit, vagy megfelelően reagált. Természetesen a magatartási kódex is rendkívül fontos, és meg kell említeni azokat a vállalatok, amelyek nem csatlakoznak a megállapodáshoz. A nemzetközi cégek nem menekülhetnek a felelősségük elől. Igenis, a, amikor fellépnek a fejlődő országokban, nem mondhatják, hogy nincs felelősségük. Felelősség kell tenni őket az ellátási láncban. És nem lehet felmenteni őket a közvélemény előtt. Nyomást kell gyakorolni rájuk. Egyébként támogatom, hogy kötelező munkakörülményeket írjunk elő ezekben az országban. Az általános preferenciák rendszerét is fel kell használni arra, hogy megfelelő munkakörülményeket teremtsenek az országokban, és fel kell használni, hogyha valaki ezt nem teszi meg, és azzal szeretnék a végére jutni, hogy, hogy nem Banglades szeretném megbüntetni, hanem bátorítani akarom Banglades, hogy javítsák a munkakörülményeket, hogy megfelelő biztonsági sztenderdeket alakítsanak ki, amelyel védik a munkatársakat. Nem Bangladest akarjuk bántani, vagy megbüntetni, hanem megvédeni a munkavállalókat. Köszönöm szépen, most pedig Tuszasz úr. Ez a tragédia, amikor a nyolc emeletes üzemruhaüzem összeomlott a Rana Plaza Bangladesben, amely több mint ezer munkavállaló halálát okozta, nem más, mint a kapitalizmus bűnláncából egy újabb láncem. Ez minden nap megtörténik több ezer kapitalista országban. Az Unióban, az USA-ban, Japánban és máshol, és provokatívan ezt munkabalesetnek hívják. Ez nem más, mint terrorizmus. Kizsákmányolják 12-16 órás munkaidővel egy nap a munkavállalókat, veszélyes épületekben dolgoztatják őket, anélkül, hogy ellenőriznék, csak azért, hogy nőjön a profit, és ez vezet ezekhez a tragikus balesetekhez. Az ILO statisztikai szerint 3,5 percenként életét veszti egy munkavállaló szakmai baleset vagy szakmai ártalom miatt. Ez, hogy a frakciók itt özösen összefognak, és felszólítják a kapitalistákat arra, hogy szociális felelősséget vállaljanak, magukat ellenőrizzék, semmi más, mint annak a vátorítása, hogy folytatódjon a kapitalista barbarizmus, amely egy csapása az áldozatok családjainak csak a szervezett harc a kapitalizmus ellen, a monopolizmus ellen. Csak ez védheti meg a munkásokat, csak ez ítélheti halálra a rohadt kizsákmányoló kapitalizmust, és csak a népi hatalom átvétele garantálhatja a sikert. Köszönjük szépen! Több mint 50%-kal túlépte felszólalása idejét. Sajnos nekem másoknak is meg kell adnom a szót, ez követeli a felség. Kelly úr kap most szót. Köszönöm a szót. A Kovron, a Körönlőr, de Winter, Bangladesh, a Szokton, Tragó, a Harlaun, a DNI, e. agus freisin cóhrón go Nem kapunk tolmácsolást írnyelvből. Er Stradan a London in most kezdődött az angol tolmácsolás. Ami az utcákon történt tegnap is, és ami Bangladesben történt, nem új dolog. Az ellenőrök azt mondják, hogy egy nappal korábban megállapították, hogy az épület nem biztonságos, és ezzel együtt a tulajdonosok kötelezték a dolgozókat, hogy újra megyenek dolgozni. Több mint ezer ember halt meg, ennek nem kellett volna így történni, ez tűrhetetlen. Ami Bangladesben történt, és amit ennek kapcsán mondunk, ez mindig újra meg újra megtörténik, csak most éppen nagyobbak a számok. 38 eurót keres egy bangladesi munkás, tehát gyakorlatilag rabszolgatartásról van szó, és ez azért van, mert a cégek az emberek elé helyezik a prioritás listájukán listájukon a hasznot, az extra profitot. A biztosnak igaza van, és számos kollégámnak is itt igaza van, hogy Európa legyen az európai normák nagykövete a világban, és működjünk együtt a bangladesi hatóságokkal annak érdekében, hogy a magas szintű normák ott is érvényesülnek, az ilyen típusú épületeket nem használják, a tulajdonosoknak nem lesz lehetősége, hogy ilyenkor nyomást gyakoroljanak. De persze ez csak egy, amit tehetünk. Más intézkedésekre is szükség van az ilyen balesetek elkerülése érdekében. A nagy multinacionális cégeket rá kell szorítani arra, hogy be is tartsák a magatartási kódexet, amit vállaltak, és ha nem, akkor kapjanak a nyakukba legális jogi szankciókat. Badiai Kucsetasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném az áldozatok hozzátartozóival szemben együttérzésemet kifejezni. Iszonyú körülmények között dolgoznak ezek az emberek, és a normák átültetésén során tapasztalható passzivitás ugyancsak borzalmas. Mi vagyunk az okozói az ilyen baleseteknek, illetve azon ö, cégek, akik büntetlenül ilyenkor kihúzhatják magukat a felelősségből, az Európai Unió a fő exportpiaca Bangladesnek és más országoknak is, és mégsem teszünk semmit a körülmények javítása érdekében. Mindent, minden lehetséges mechanizmust meg kell most mozgatni annak érdekében. Például a fogyasztói piac szabályozásával. Olyan termékeket nem szabad beengedni az európai piacra, amelyeket ilyen körülmények között termeltettek meg. Jó, hogy egyes szégek most aláírtak egy ilyen önálló kezdeményezést, de a munkakörülmények reformjától ez még nagyon messze van. Nagyon sok olyan cég van, amely persze ráadásul még ezt sem írta alá. Az EU-nak a jövőben is proaktív módon kell részt venni az emberi jogok védelmében, és a szociális és vállalati felelősség elvének érvényesítésében. Informált módon, felelős módon kell fellépnünk, megfelelő címkézésre is szükség lenne ennek kapcsán, hogy azok a cégek, amelyek valóban betartják a szabályokat, azok piaci előnyhöz is jussassanak. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, ezt most már azonban végre is kéne hajtani. Kofferáti úrnak adok szót. Grazie, Presidente. Quello che è capitato alla Rana Plaza Köszönöm szépen. Ami most a Rana Plaza épületben történt, ez előrelátható volt. Sajnos ez az érdektelenség miatt történt meg, és eh, az, a, az amiatt, hogy milyen körülmények között zajlik ott a termelés. Az árakban nem látható az emberek érdeke a munkavállalói jogok a munkahelyen alapvető globális jogok, nagyon komoly felelősségünk van ezek érvényesítése érdekében, ezért kell gyorsan lépni, nem fogadhatjuk el, hogy ilyen körülmények, illetve rabszolgatartási körülmények között dolgoznak tömegek. Itt az ideje annak, hogy egy olyan záradékot megfogalmazunk, amikor ilyen országokkal megállapodunk, hogy csak akkor kötünk megállapodást, hogyha az emberek méltó körülmények között dolgoznak. És azokat az európai cégeket, amelyek nem tartják be az ILO szabályait, meg kell büntetni. Mi itt a legfőbb exportpiaca vagyunk ennek a világnak, ezért erkölcsi kötelességünk, hogy ebben a témában lépjünk. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások következnek. Ha, mivel elég időnk van, mind a kilenc nevet sorra vehetjük. Először a Prendergast a szó. Thank you. Eh. Köszönöm, biztos úr, kollégák. Bangladesh legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU nem hunyhat szemet a fölött, hogy rabszolgaszerű módon dolgoztatnak embereket ott az ilyen, a munkaügyi szervezet felhívta többször a figyelmet arra, hogy elképesztő módon dolgoztatják ezeket a, ebben az országban. A a, az éppen akkor hagyták jóvá az épület műszaki állapotát, néhány nap azelőtt, hogy összeomlott volna. Megvannak az eszközeink a preferenciális kereskedelmi ö, eszközökkel, hogy felhívjuk a figyelmet. Kötelező módon kell ö, kötelezettséget vállalnunk azért, hogy garantáljuk a megfelelő munkakörülményeket és az élet biztonságát az ott dolgozóknak mivel a fogyasztók maguk nem tudják ellenőrizni az ön ruha, cikkek eredetét, amelyet vásárolnak, ezért nekünk kell azokat az eszközöket megragadni, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet deklarációját, és egyéb eszközöket, amely révén biztosítható az, hogy ne kerüljenek a fogyasztók kezébe olyan termékek, amelyeket rabszolgák álltottak elő. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Gracias, presidente. El hundimiento de la fábrica de Köszönöm, elnök úr, a bangladesi gyár összebomlott leget gyár rengeteg ember életét követelte. Ez egyszerűen botrányos, szégyen teljes, hogy ez előfordulhat még a 21. században. Az Európai Unió a legnagyobb textilimportőr, és nem szabad hagynunk, hogy ez a helyzet folytatódjon. Az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy a szakszervezeti jogok garantálását biztosítsa a multi cégekkel kapcsolatban. Nyomást kell gyakorolni azokra, akik az ILO normákat nem tartják tiszteletben, és a munkakörülményeket nap mint nap megszegik túl sok baleset történt, már nem szabad ezeket továbbiakban megengedni. Köszönöm, Miranda képviselő. Köszönöm szépen. Ez a tragédia hanyagságról tanúskodik. Szörnyű ez, nagyon sokan meghaltak, és elvesztették munkahelyüket is mások. Banglades az egyik legnagyobb textilgyártó ország, és nagy mennyiségben szállítanak be direkt-indirekt módon az EU-ba is, ezért nemzetközileg felelősen kell eljárnunk. Jó maga, egy olyan országból származok, ahol ugyancsak beszállítanak, és nagyon hanyagok a munkafeltételek, nem sokat fizetnek a munkáért, rövid távú szerződések vannak, nekünk is felelősségünk van ebben. Arra van szükség, hogy a kereskedelmi kérdésekben az emberi jogra is gondoljunk. Biztos úr, fontos az, hogy az Európai Unió kereskedelmi szerződései zárulékokat tartalmazzanak szociális jogokról. Elnök, köszönöm szépen, Jákon Szári, következik kiitos puheenvuorosta ja haluan kiittää komissiota. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a bizottságnak e nagyon világos állásfoglalásért. Hiszünk e, ennek fontosságában. És az is fontos, hogy belássuk, hogy intézkedéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy valóban érvényesítsük a munkavállalók jogait. Ez rendkívül fontos a nyilvánosság figyelmét is fel kell keltenünk e kérdések iránt. Csak így tudunk egyfajta ellenőrzést bevezetni ezen tevékenység felett. Fel kell hívnom figyelmet a nők szerepére és helyzetére. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy a nőket még jobban sújtják ezek a súlyos munkakörülmények. egy-egy baleset során sok esetben nem számol be a sajtó arról a tényről, hogy többségében nők az áldozatok. Vállalnunk kell a felelősséget, megfelelő eszközöket kell bevezetnünk, és meg kell vizsgálnunk, mi történt pontosan ebben a gyárban. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Először is ki kell fejeznem csalódottságomat felett, hogy de Gucht biztos úr nincs itt, hiszen tőlünk zöldektől is megkapta a támogatást, akkor, amikor Eston asszonyal azt mondta, hogy az általános preferencia rendszert arra is felhasználjuk, hogy a felelős ellenőrzést és menedzsmentet ellenőrizzük a beszállítók, alvállalkozók esetében is a munkakörülmények tekintetében. Ezért kellett ma reagálnia erre a helyzetre. Nagyon fontos, hogy az európai nagykövetségek Bangladesben nyitva legyenek az olyan panaszok előtt, amelyek európai cégeket is érintenek az is fontos, hogy most van a megfelelő lehetőség arra, hogy intézkedéseket vezessünk, hiszen mindenkit megrázott a, a, a sok áldozat és a rettenetes tragédia. Mindenki szívesen vásárol olcsón szép ruhákat, ám a, a főgele, Talibá, Walmart, nagy, Walmart, a nagy cégek kell, hogy azt, arról gondoskodjanak, hogy az általuk vásárolt, nagykereskedelemben vásárolt termékek megfelelő körülmények között kerüljenek előtásra, megfelelő szakszervezeti ellenőrzéssel, munkakörülmények között, megfelelő épületekben. És a civil szervezeteket eh, évtizedek óta hangsúlyozzák azt, hogy javítani kell a munkakörülményeket, különösen a nők méltóságát és jogait figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm szépen, Paul Murphy úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Ahol olcsó munkerő, az élet is olcsó. És sajnos ez valóban így van, 4 millió eh, textilipari munkás minden nap életét lehet így leírni. A Rana Plaza gyár összeomlása 1100 ember halálát követelte, és ez megmutatja, hogy a globalizált kapitalista eh, rendszer miért eh, ilyen romlott. A multi cégek Walmart, Gap, Metro óriási hasznot húznak a olcsó munkaerőt kizsákmányolva, de persze ennél sokkal többről van szó. Ahhoz, hogy a munkavállalók kizsákmányolásának véget vessünk, eh, szakszervezeti jogokat kell biztosítani ebben az országban is. A nemzetközi cégek eh, krokodilkönnyeket hullatnak a közvélemény nyomására, ugyanakkor eh, kétszínű dolog ez, az önkéntes CSR rendszerek egész egyszerűen igaztalanok, a, a civil szervezeteket és a szakszervezeteket kell megerősítenünk, és ki kell venni eh, a kizsákmányoló kezéből ezeket a gyárakat, és demokratikus ellenőrzés alá kell vonni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Mölcer úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi katasztrófa után számos reformot hoztak Bangladesben, biztonságintézkedésektől kezdve a szakszervezeti képviseletig és a minimálbérig, tehát mindent javítani akarnak. Hogy ezt majd valóban tettek, követik ki, azt majd meglátjuk. A nem megfelelő biztonsági standardok, a rossz munkakörülmények nem csak Bangladesben tapasztalhatóak, ezt tudjuk, és ez nem szabad, ez nem vonatkozik csak a textil iparra, gondoljunk csak a kambodzsai legutóbbi katasztrófára. 37 cég aláírt intézkedéseket, ez, ez lehetne egy fordulópont. Hogyha jogilag ez megvalósítható, és az ellenzős a működnek, akkor nem csak az európai, hanem az USA beli cégek is részt vesznek majd ebben. Így meg lehetne győzni az usa is. Nem lehet az, hogy nemzetközi koncernek olcsó munkaerőt alkalmaznak, kihasználják az embereket, és csak a, a saját profitjukat akarják maximálni. Elnök, köszönöm szépen a kollégának, Irigonen Perez asszony. Gracias, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a bangladesi áldozatokról való megemlékezésről beszél mindenki itt. És való igaz, hogy itt Európában végig kell gondoljuk ezen szörnyű alkalom esetén, hogy milyen intézkedéseket hozhatunk olyan munkakörülmények ellen, amelyeket a, például az ENSZ sem, van, tudó szervezete sem fogad el, amelyek embertelen körülmények között dolgoztat embereket. Ez egy olyan vörös vonal, amelyet meg kell húznunk. Nem szabad olyan körülményeket megengednünk máshol, amelyeket magunk, a magunk körében nem engednénk meg azok a munkavállalók, akik a mi ruháinkat varják, szintén megedemlik a védelmet. És a vállalatok szociális felelőssége kell, hogy érvényesüljön ott is. Az ILO, az OECD és az ENSZ által meghatározott normákat ott is érvényesíteni kell. A politikai cinizmusnak véget kell vetni. Az emberek méltóságát, jogait érvényesíteni kell más országokban is. Alapkövetelés ez. Köszönöm szépen, Jetemeki asszony puhemies yli tuhannen ihmisen Több mint ezer ember vesztette életét legutóbb Bangladesben, ez igazi emberi tragédia. A felelősség elsősorban a bangladesi szerveké, illetve az épület tulajdonosái. Ugyanakkor az Európai Uniónak is van bizonyos fokú felelőssége ez ügyben, mert az EU-nak az import termékekkel kapcsolatban meg kell bizonyosodni arról, hogy ezek e, egyrészt nem veszélyesek áruként, másképp, hogy hogyan állítják őket elő. Főként a fejlődő országokban az Európai Uniónak kötelessége, kutya kötelessége erre oda figyelnie erre. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ne csak a termékbiztonsággal foglalkozunk, hanem az azt előállító munkavállalók munkakörülményeivel is. Mert igen, gyakran európai cégek termeltetnek, gyártatnak ott, és ezért valamit tennünk kell. Köszönöm szépen! Zárásként Pereiro Rodriguez úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ami Bangladesben történt, ez nem baleset volt. Ez egyenes következménye annak, hogy a kapitalista globalizáció eh, kizsákmányolja a fejlődő országokban a munkavállalókat, szociális és munkavállaló jogaikat lábbal eh, tiporja. Nem állásfoglalásokra, nagy szavakra van szükségünk, hanem olyan önkéntes etikai kódex, amelyet az európai cégek tiszteletben tartanak, és amely egy bizonyos mechanizmus által garantálja azt, hogy ezek a cégek felelősen járnak el külföldi gyáraikban, a munkálókkal szemben is, és azokat az alapvető szabályokat betartják, amelyeket itt európai földön is tiszteletben kell tartanunk. Persze ehhez a fogyasztókat is tájékoztatni kell, a fogyasztóknak is tudatosabban kell eh, élniük a vásárlóerővel. Eh, az emberi méltóság jár nem csak az európai fogyasztóknak, hanem az eh, általuk hordott ruhákat előállító munkavállalóknak is. Köszönöm szépen. Arra kérném a jövőben, hogy egy kicsit lassabban beszéljen majd. Kérem, hogy a jövőben egy kicsit lassabban beszéljen majd, mert különben nehéz a dolga a tolmácsoknak. Utolsóként, de nem utolsó sorban, Ötinger biztos úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Egyetértünk a tragédia értékelésében, Kered Hücht kollégám elemezte a helyzetet, és intézkedéseket próbál hozni a bizottsággal. A repülőtérre kellett mennie, Brüsszelbe kellett visszautaznia, és ő kért meg engem arra, hogy képviseljem őt. Mindenképpen jelentek majd neki, de elmondhatom, hogy az önök javaslatai amiket elmondtak, az, az mi egyetértésünkre talál. Ez nem áll ellentétben de Huch úr nyilatkozatával, és azzal, amit a biztos, illetve a bizottság tenni fog majd. A munka kapcsolatok léteznek a bangladesi kormányjal, a minisztériumokkal. Úgy gondolom, hogy az ottani kormányokkal történő együttműködés a legfontosabb. A másik legfontosabb lépés az iparral történő együttműködés, a nagy kereskedelmi cégekkel való együttműködés nagyon fontos, akiknek nagyon fontos kötelezettségei vannak a beszállító cégekkel szemben is. Ezen kívül a munkavállalók képviselőivel is kapcsolatot tartunk fent, és globálisan kell követelni munkavédelmi alapkövetelményeket, általános alapvédelmi követelményeket, például tűzvédelmi intézkedésekkel, szociális standardokat kell követelni, amiket világszinten kell betartani. Az ILO-val folytatjuk együttműködésünket, és abból indulhatunk ki, hogy az Európai Bizottság az emberi méltósághoz tartozó szabályok követelését fogja szem előtt tartani minden országban, független attól, hogy honnan származnak a termékek, nagyon fontosak ezek a jogok, mindannyian érintettek vagyunk ebben, és ez intézkedésekhez fog majd vezetni. Dühlucht úr a további lépésekről majd tájékoztatja önöket, és az önök által javasolt dolgokat megpróbáljuk majd végrehajtani. Köszönöm szépen a konstruktív hozzáállásukat, ez megválságíti munkánkat. Köszönöm szépen, Tinger biztos úr. A záró szavakat hat módosító indítvány került benyújtásra. Ezzel zártuk a téma vitáját. A szavazás holnap 12 órakor lesz. Ügyrendi kérdésben kér szót, kollega? Igen, köszönöm elnök úr. Kötinger biztos úrhoz lenne egy keresetlen kérdésem. Eh, hallotta, amit én mondtam? Hozzászólásomat? Hallotta, figyelte? Kollega, lezártuk a téma vitáját. A szavazás a következő lépés. Most eszmecserére már nincs mód. Még egyszer mondom, lezártuk az eszmecserét témával kapcsolatos szavazás holnap 12 órakor